Chers collègues, mesdames, messieurs, on va... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, megkezdjük a ma délutáni ülésünket. Nyilvános meghallgatással fogunk kezdeni. Mindenki megkapta a napi rendet. A nők karrier lehetőségéről lesz szó, a tudomány területén és az egyetemeken, és a láthatatlan akadályokról, erről az üveg plafonról. November 24-én 2014-ben döntöttek erről, és a 2015-ös év első felében ugye ez az első meghallgatás. Négy szakértőt fogok bemutatni önöknek. Először is Melissa Rankúr asszonyt, aki a Green Light for Girls belga civil szervezet elnöke és alapítója. Aztán bemutatom önöknek Mirjana Nedovics asszonyt, aki a Lavoslav Ruzsicska alkalmazott tudományok főiskolájáról érkezett Vukovárból, Horvátországból, Köszöntöm. Ő utána bemutatom önöknek Estrella Montez López asszonyt, aki Spanyolországból érkezett, a Szelemankai Egyetemen dolgozik, a szociológiai és kommunikációs tanszéken, végül pedig Péter Dröll, aki az Európai Bizottság Kutatás és Innovációs Főigazgatóságának igazgatója, az Innovációs Unió és az Európai Kutatási Térségért felelős. Nos, úgy gondolom, hogy nagyon sok információt fogunk kapni a saját kezdeményezésű jelentésünkhöz, amelynek egyébként ugyanez a címe. Sajnálatosan előadó asszony nincs itt, de Lögrip asszony itt van, aki helyettesíti őt, és ennek a jelentésnek az első vitája júniusban lesz, ezt csak kiegészítő információként mondom, és meg is adom ránk úrasszonynak a szót. Thank you. It's an honor to speak on this subject. Köszönöm. Nagy megtiszteltetés az, hogy ebben a témában itt szólhatok. Én imádom a tudományt, minden aspektusát, a felfedezést, a kutatásokat, az innovációt, a kísérleteket, nagyon-nagyon szerettem. A lényem minden részét érdekli ez a tudomány. Egészen fiatal koromtól tudtam már, hogy a tudomány mindig is az életem része lesz. A matematika, a mérnöki tudományok, a technológia, ezek ugye az alaptudományok, és tudtam, hogy mindig az életem része lesz ez. 12 éves voltam csak, amikor dr. Lillian Gilbreth könyvét olvastam, aki mérnöki területen dolgozik, és annyira fellelkesültem, hogy úgy döntöttem, hogy mérnök leszek és ösztönöz, ösztönzött édesanyám arra, hogy elérjem ezt az álmomat. És sikerült, az első mérnöki munkámat 19 évesen kaptam meg, és azóta is folyamatosan a tudomány, a mérnöki technológiák területén dolgozom. Persze az utam nem volt akadálymentes. Például a tanárok és mások azt mondták nekem, hogy nem vagyok elég jó, és el is hittem. Ö, ellenséges érzelmekkel találtam magam szemben az egyetemen, állandó kérdéseket tettek fel nekem azzal kapcsolatban, hogy miért van szükség nőkre a mérnökök között például, a falakról grafitit is le, eltávolítottam. Hát azt hiszem, ez nem volt annyira régen egyébként, tehát sok tapasztalatom van. Neveztek engem feministának is, már a negatív értelemben azt is mondták nekem, hogy az egyetlen oka annak, hogy a mérnöki állást megkaptam, az volt, hogy én nő vagyok. És sajnos ez az első mérnöki állásom kapcsán volt. Annyira lelkesedtem, és a csoportomban, az egyetemi csoportomban a többi mérnök társamnak elmeséltem, hogy megkaptam az első állásomat, mérnöki állásomat, a többi csoportása mind férfi volt, és azt mondták nekem, hogy hát igen, azért kaptad, mert nő vagy. Hát mit mondjak, nem éreztem túl jól magam. Nemrégiben kaptam egy csodálatos lehetőséget, és állásinterjúra e, jöttem el ide, néhány percnyi autóútra e, volt ez innen, viszont az állásinterjú egyharmadát azzal kellett töltenem, hogy a férjem karrierjéről beszéljek, illetve a gyerekekre vonatkozó terveimről. És ez egy vezető tudományos szervezet állásinterjúján volt. Én egyébként a szerencsések egyike vagyok. Ezek anekdoták, amelyek nem nagyon befolyásolták az eredményeimet. De azért akadályokat jelentettek e, útközben, és elgondolkoztattak engem, e, és emiatt lettem védekező, emiatt gondolkodtam el a jövőmön, viszont mindez motivált engem arra, hogy továbbra is keményen küzdjek és haladjak előre. Úgyhogy a saját történetemet én példaként szeretném felhasználni e, arra, hogy milyen statisztikákat láthatunk. Kiderül a statisztikákból, hogy milyen akadályokkal néznek szemben a nők, amikor uh, tudományokat akarnak tanulni, és ezen a pályán kívánnak elhelyezkedni, vagy kutatni szeretnének. A statisztikák megmutatják például, hogy az önbizalom mennyire lecsökken. Már a 11 éves korban látszik, hogy 75% ez az önbizalom szint, és 15 éves korra ez 55%-ra csökken az informatikai hallgatók, női informatikai hallgatók egyötöde megkérdőjelezi, hogy vajon a jó helyre, hogy ide való-e vagy sem. A nők, akik matematika vagy egyéb tudományterületen szereztek diplomát, csak 20%-ban dolgoznak a kapcsolódó területen. És minden a mérnöki tanulmányokat folytató csoportoknak csak 16%-a nő. Egyébként eh, nagyon érdekes volt, az interneten folytatunk erről eszmecserét, és azt a vicces eh, üzenetet kaptuk, hogy a leggyakoribb név a Dávid a mérnökök között. Európában a kutatók 30%-a nő csak, és eh, a fejlődő világban csak minden harmadik minden harmadik lány 18 éves korára férhez megy, és ezek a lányok a házasságuk előtt vagy után kiesnek az oktatásból, abba hagyják a tanulmányaikat. A szervezetünk több mint 1300 önkéntest aktivizált, és több mint 10.000 gyereket értünk el, több mint 5 kontinensen, hogy megmutassuk nekik 70 eseményen keresztül, hogy mennyire izgalmasak a tudományok és a gyerekek 94%-a azt mondta, hogy most már érdekli őket a tudomány, érdeklik őket ezek a tárgyak, és szeretnének ilyen pályára lépni. Nagyon sok nőre is igaz, kislányra is igaz ez. És nagyon büszkék vagyunk, annyira büszkék vagyunk, mint a szülei. Például Jackie 12 éves korban egy alkalmazást készített, Dórát felvették arra az egyetemre tudományokat tanulni, ahova jelentkezett, az egyik, a négy vezető egyetem egyikére. Szília mérnöki tanulmányokat folytat, de egészen addig nem gondolta, hogy egyetemre is mehetne, amíg nem találkozott velünk. Tehát valóban pozitív hatásra tudunk lenni a gyerekek életére, és nagyon reméljük, hogy ezek a nők bátrak lesznek, és nem fogja őket eltéríteni a céljuktól semmifajta üvegplaton, üvegplafon. Én, mint vállalkozó, mint tudományban és mérnöki területeken dolgozó nő, azt szeretném, hogy a javaslataimat elmondhassam önöknek, hogy hogyan lehetne az akadályokat megszüntetni, amelyekkel a nők szembenéznek. De azért mielőtt belefogunk, nézzük meg, hogy milyen ma tíz évesnek lenni, azt hiszem ebből sok tapasztalatot szerezhetünk.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 és arra gondoljunk, hogy milyen önbizalma van egy tíz évesnek, ugye 75 százalék, és néhány évvel később 55 százalékra esik, és aztán még lejjebb és még lejjebb megy. Hát nem is tudom, hogy fölmerjem-e tenni a kérdést, hogy később mi lesz. Az első lépés az az lenne, hogy a tíz éves gyerek önbizalmi szintjét megtartsuk, hogy támogassuk ezt a kislányt ebben. És vajon milyen szervezetek támogatják ezeknek az alaptudományoknak az oktatását. Támogassuk ezeket, talán ösztöndíjakat lehetne, vagy akár középiskolában, vagy egyetemisták számára már lehetne gyakornoki programokat indítani. Azért, hogy első kézből tapasztalatot szerezhessenek a gyerekek. És azért mondom egyébként, azért sorolom fel ezeket az iskolákat, hogy középiskola, főiskola, egyetem, mert ezek a korú fiatalok fordulnak hozzánk. Például a Cisco cég, itt, itt, látsz, itt készült ez a videó, nagyon jó programokat működtetnek, ösztönzik a gyerekeket, hogy innovatívak legyenek, és így tovább. Tehát ezt föl lehetne használni a társadalomban. Legyen a tudomány interaktív, legyen ennek értelme, szerezzenek tapasztalatot a gyerekek egy teljesen más módon, ne legyen unalmas, hanem legyen érdekes az ő számukra. Tehát tanulmányozzuk azt, hogy miért és hogyan csökken ennek a kislánynak az önbizalmának a tíz évesnek. Szüntessük meg ezeket az akadályokat, és ösztönözzük őt továbbra is, tanítsuk meg neki, hogy bármi lehetséges, ugye ezt szeretnénk mondani a lányoknak is, és ezt tegyük elérhetővé. A második dolog pedig rólunk szól. Az egyik lépés az az, amit mi magunkra vállalunk, mindannyiunk felelőssége, felelőssége ez, hogy, és persze, hogy ösztönözzük a gyerekeket. A saját képességeinket és szaktudásainkat is úgy alakítsuk, hogy semmi ne állhasson az utunkba, hogyha a céljainkat akarjuk elérni. Hogy tehetjük ezt meg? szakmai hálózatokat alakítsunk ki a, társas, a vállalkozásunkban, a régióban, az ágazatban, és így tovább. Mindenkinek megvannak a példaképei, akitől tanulni képes, és egész életünk során új tantárgyakat, új eljárásmódokat, új ismereteket szerezhetünk, és aztán taníthatunk másokat, és minden lehetőségre mondjunk igent, mielőtt nemet mondanák a félelem miatt és ez nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy nézzük meg ezeket, hogy bármilyen akadály áll előttünk. Ezt körüljük meg. És a több más szervezeteknek, más vállalatoknak is mutassunk jó példát. Legyenek intelligens rendszerek, amelyek ösztönzik a nőket, hogy tudományos pályára lépjenek. Mondjuk el nekik, hogy itt nem a kvótákról és nem a számokról van szó, itt az esélyegyenlőségről van szó, és arról, hogy akinek jó képességei vannak, tanuljon és mehessen arra a pályára, amilyet választott magának. Legyen nemileg semleges, ez a terület is, legyenek egyelőek a fizetések, legyen ugyanolyan gyermekkel töltött szabadság az apának és az anyának. Az én álmom nagyon egyszerű, legyen egy jöjjön el az a nap, amikor teljesen mindegy, hogy tudományos területen, vagy bármilyen más területen szerzett diplomát, egy nő elfoglalhasson egy állást, és ne kelljen arról elgondolkodnia, hogy vajon azért kapta ezt meg, mert nő, és a kvótát töltötték be, vagy valóban a képességei alapján és azt kívánom, hogy a nők a vezető szerepet is vállalhassák, és hozzájárulhassanak mindehhoz a munkához, amire a társadalmunknak szüksége van. Itt az ideje az üvegplafont összetörni. Köszönöm. Thank you very much. Uh, jó. Köszönöm szépen. Azt mondhatom, hogy az ön álma a mi álmunk is, pontosan ezért beszélünk erről a témáról. És mielőtt megadnám a szót a második hozzászólónknak, hadd köszöntsem szeretettel nyolc uh, vendéget a dél-koreai esélye, nemek közötti esélyegyenlőség intézetétől. Ott ülnek hátul, üdvözöljük őket. És akkor most megadom a szót Migyana Nedovics asszonynak Horvátországból. Tessék! Mikrofon nélkül beszél az előadó. Mikrofon nélkül. Köszönöm. Elnök asszony, nagyon sokat beszélünk erről az üvegplafonról. Ez egy olyan kifejezés, ami azt jelenti, hogy egy nőt megakadályoznak abban, hogy a e, karrier létrán emelkedjen. A mai társadalomban más a nők helyzete, jobban képzettek, több tapasztalatuk van, és ezért magasabb beosztású munkákat is elvégezhetnek, és megérdemlik ugyanazt a fizetést, ugyanaz a fizetés jár nekik ugyanazon a poszton, mint a férfiaknak. A nők helyzete a munkavilágában egyre fontosabb témává növi ki magát. Én egy tanulmányt készítettem, és a tanulmány eredményeképpen levont következtetések azt mutatják, hogy a munkavilágában inkább egyenlőtlenségről beszélhetünk a férfiak és nők között a tudományos szférában. A helyzet egyáltalán nem jó, akkor sem, hogyha manapság egy 50 éves nő sokszor jobban képzett, mint egy ugyanolyan idős férfi, de mégsem kap meg egy vezető posztot. Leggyakrabban a férfiak kapják meg a vezető posztokat, nem hagynak helyet a nőknek. Az üvegplafon kifejezés egy olyan kifejezés, ami a szakirodalomban nagyon sokszor megjelenik, emellett alkalmazzák még a labirintus kifejezést is. Ez tulajdonképpen egy metafora, amely azt jelenti, vagy azt kívánja mutatni, hogy vannak olyan nők, akiknek sikerül jó munkát találniuk, viszont nem tudják megtartani ezt a pozíciót. Rengeteg akadály van, láthatatlan akadály, és ezért használjuk ezt az üvegplafon kifejezést. Felmerül a kérdés, hogy hogy lehet egy ilyen helyzetet megoldani. A Riekai Egyetem Horvátországban 40 éven keresztül egyetlen egy női rektort tud felmutatni. Tehát azt hiszem, ez a tanítás az oktatás világát is nagyon jól mutatja, még az oktatás világában is a vezető pozíciókat inkább a férfiak töltik be. És ők úgy gondolják, hogy ó, hát itt nincsen diszkrimináció a nemek között. Viszont, hogyha az adatokat megnézzük, akkor ezek bizony teljesen mást mutatnak. Horvátországban apránként, lassacskán változtak a dolgok, és egyre több vezető pozíciót kapnak a hölgyek, de hát az az igazság, hogy ezek a változások nagyon lassúak és szinte elhanyagolhatóak. Ami a tudományterületeket illeti, még ma is a férfiak dominanciája mondható el, gyakorlatilag akadályozzák a nőket az előrehaladásban. Horvátországban a tudományos projektek közül csak 10-20 százalékban láthatunk női résztvevőket. És ez sajnos eléggé demotiváló, elveszi a résztvevő kedvét. Van, aki viszont a helyzetet látva tovább küzd és annál keményebben küzd. Nos, az üvegplafon megszüntetéséhez milyen kérdéseket kell feltennünk? Miért van az, hogy ugyan a képzettségük megvan a nőknek is, mégis kevesebb vezetőposztot foglalhatnak el? Másodszorban, mi van, miért, hogyha mondjuk a nők jobban képviseltek az egyetemek világában, miért van az, hogy a vezető posztokon kevesebb nő van? Mik ezek a láthatatlan akadályok? És a következő kérdés. Mi történik, hogyha egy nő feleség és anyává válik? Minek alapján feltételezik azt, hogy ekkor a nő elveszti a tudását és a kompetenciáit? Ha megvizsgáljuk azt, hogy mi a helyzet az egyetemeken, mi 2013-14-es időszakot vizsgáltuk, 28,6%-a iratkozott be a nőknek, a, a beiratkozott hallgatók 28,6%-a volt nő, a következő évben azt láttuk, hogy 58% nő, és ugyanez a helyzet a fokozat, a doktorátus esetében, 50, a nők 57%-a fokozattal rendelkezik, szakosodik, és 54,7% közülük a doktorátust is szerez. Vagyis hát inkább azt mondanám, hogy a doktoranduszok között ekkora a nők aránya. Mindez mit mutat? Amikor az üvegplafonról beszélünk, Ez a metafora bizony nagyon jól meghatározza azokat az akadályokat, amelyekkel a nők a munkavilágában néznek szembe. Én a tudományos helyzetet kutatom a Strossmayer Egyetemen, Horvátországban, és elemeztem azt, hogy mennyi vezető pozíciót foglalnak el nők. 11 fakultást vizsgáltam, és azt és azt találtam, hogy a nők alul reprezentáltak, 10 fakultáson a dékán férfi, és egyedül az irodalmi karon nő a dékán. Azt hiszem, hogy a statisztikák nagyon evidensen mutatják, hogy milyen a helyzet, mi a valóság, magukért beszélnek. Tehát elég volt az Eszéki Egyetem példáját megvizsgálni, és láthatjuk, hogy mennyire nehéz ez. A DK helyettesek esetében sem jobb ez, csak 42%-uk nő, és 58%-a a dékán helyetteseknek férfi. A végeredményből tehát jól látszik, hogy a nőknek sokkal nehezebb a ranglétrán emelkedni, hogyha vezető posztokról van szó. Ne felejtsük el tehát azt, hogy a nők és a férfiak között továbbra is megvan az egyenlőtlenség. Zárásként azt mondhatnám, hogy az üvegplafon sajnos még mindig létezik, és a labirintus metaforája is nagyon igaz a tudományvilágára. A nők és a férfiak jogosultak ellenek, hogy legyenek ugyanolyan lehetőségekre, ugyanolyan pozíciókra, hogy a jogaikat gyakorolhassák. 2008-ban fogadták el a nemek esélyegyelőségéről szóló törvényt, és a 2011-től 15-ig tartó időszakra pedig a nemek esélyegyelőségi stratégiáját, de a jogszabályok azt hiszem nem változtatnak meg semmit, csak az írás marad, hogyha nem alkalmazzák ezeket a gyakorlatban. Tehát végre is kell hajtani ezeket a jogszabályokat. Látszik tehát, hogy Horvátországban a tudomány területén nagy az egyenlőtlenség a férfiak és a nők között, és ezeket a láthatatlan akadályokat le kell, hogy győzzük, ehhez erőfeszítésekre van szükség. A férfiak önmaguktól nem fognak lépni, a nőknek kell cselekedni, és a nőknek kell tudatában lenni annak, hogy diszkriminációt szenvednek el, és ezzel szembe kell szállni. Köszönöm. ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Ehm, samozrejme že keďže je to vypočutie budeme mať priestor klásť aj otázky našim cteným hostom. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást. Ez egy meghallgatás, úgyhogy természetesen lehetőség van arra is, hogy a vendégeinkhez kérdéseket intézzenek. Először azonban szeretnénk megadni a vendégeinknek a lehetőséget, úgyhogy most Estrella Montes López asszony következik. pesar de los progresos en materia. Annak ellenére, hogy komoly előrelépések történtek az esélyegyenlőség terén az egyetemeken, a nők még mindig nem ugyanolyan feltételek mellett jutnak a legmagasabb posztokra, mint a férfiak, olyan posztokra, ahol a presztízs és a bérezés is jelentősebb. Gondolok itt a különböző tudományos pályafutásokra, de természetesen a tanszékekre, valamint az egyetem irányító posztjaira is. Ezeket a posztokat a tudományos felmérések, kutatások során gyakran figyelmen kívül hagyták. Nem tudok időhiány miatt minden részletre kitérni, de említeném, hogy nemzeti és nemzetközi szinten is az európai egyetemekről különböző felméréseket, kutatásokat készítettek. Ezek megpróbálják megmutatni azt, hogy milyen dinamika jelenik meg az egyetemeken, és milyen tekintetben sérül a nőknek az esélyegyenlőség szempontjából az előrelépés. Bizonyos esetekben a nemet egy többszintű jelenségként értelmezik, és maguk a kutatók is különböző szintek alapján magyarázzak a helyzetet analitikai szempontból ezeket elkülönítjük egymástól, ugyanakkor ezen szintek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Én a kutatásaimban főleg egy olyan, főleg egy ír tudományos keretet használok fel, ebből indulok ki, és ezt a többszintű megközelítést fogom szemléltetni konkrét spanyol példákkal. A három szint, amelyre ez a többszintű megközelítés utal, ez az egyéni, a szervezeti, valamint a kulturális intézményi szint. Az egyéni szinten belül felsorolhatjuk azon magyarázatokat, amelyek főleg a nőre fókuszálnak, vagyis a nő szocializációja, nemi szocializációja egyenlőtlen volt, ez pszichológiailag hatással van rá, és ezért olyan akadályokkal szembesül, mint például az alacsony önértékelés, a bizonytalanság, vagy a saját magának a hibáztatása. Ezen aspektusok miatt gyakran a nő magától úgy dönt, hogy nem száll versenybe bizonyos posztokért, illetve nem érvényesíti jogait nap mint nap olyan jogokat, amelyeket férfi társai gyakorolnak, például amikor megpróbálnak egy jobb időbeosztást kapni. Ennek következményeképpen a nők és a férfiak és az egyetemen gyakran a nők nehéz előrejutását azzal indokolják, hogy maga a nő döntött úgy, hogy nem kíván feljebb lépni a ranglétrán. Még akkor is, hogyha a nő gyakran így dönt, ezt nem szabad félváról vennünk, hiszen valójában kérdés az, hogy a nő saját szabadságából döntött így, vagy adott esetben a családi szervezeti tények indokolják ezt. Ez a megközelítés, amely a nő választásával, a nő döntésével magyarázza a helyzetet, azt sugalja, hogy a nő maga a probléma, úgyhogy nem is szükséges beavatkozni annak érdekében, hogy kezeljük ezt a helyzetet. Egy másik terület a szervezeti szint. Ide tartoznak azon magyarázatok, amelyeket a kutatók adnak, és ezek főleg a szervezet strukturális formájára helyezik a hangsúlyt, valamint az informális struktúrára, struktúrára tehát a szervezeti kultúrára. Ebből az derül ki, hogy az egyetem, mint intézmény a nemek szempontjából nem semleges ugyanis ezen szervezeti struktúrán belül ott van magának eh, az adott szaknak eh, a struktúrája, hogyan alakították ezt ki, ez sem semleges a nemek szempontjából, hiszen eh, főleg a hatalommal bíró személyek, vagyis a férfiak alakították ezt ki. Természetesen ezt ugye férfiak készítették, férfiak számára dolgozták ki. A spanyol kutatásokból az derül ki, hogy a férfiak és a nők is az egyetemi tanulmányokat egyfajta távfutásként, hosszú futásként tekintik, amely abból áll, hogy nem szabad megállni, csak legfeljebb egy-egy szünetet tartani, ami lehet például egy hétvége vagy szünidő, amit fel lehet használni például kutatásra, vagy az előrelépéshez ha egy olyan távfutásról van szó, amelyen nem lehet megállni, akkor nyilván érthető, hogy milyen akadályt, határt vagy korlátot jelent a nő számára például az anyaság. Vagy egy olyan karrier során, amelynél a szabadidőt kell felhasználni az erőle, előrelépéshez, ez nyilván egyenlőtlenséget szül, hiszen az idő nem egy olyan forrás, amely egyenlően oszlik el a társadalmon belül. Nem oszlik el egyenlően, hiszen a férfiak másképpen vállalnak szerepet például a család életében. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem arra utalok, hogy a férfiak teljes munkaidőben dolgoznak, a nők pedig nem, hanem arról beszélünk, hogy a nők 8-10-12 órát dolgoznak, a férfiaknak viszont több idejük van arra, hogy ezt a pályafutásokra fordítsák vagy jobb minőségű időt fordíthatnak a munkájukra, hiszen nincsenek egyéb kötelezettségeik. Éppen ezért az anyák, a nők helyzete rendkívül sokat mondó, amikor például arról beszélnek, hogy milyen nehéz az anyasságot és a munkát összeegyeztetni. Ebből az derül ki, hogy a helyzetük gyakran nagyon stresszes, nagyon, nagyon nyugtalanító. Figyelembe kell vennünk egyébként a szerződtetés folyamatát és a kiválasztás feltételeit is, itt általában versenyekről, nyílt folyamatokról van szó, de ezek nem annyira nyíltak és nem is annyira versenyképesek. Számos európai kutatás készült ebben a kérdéskörben, beletartozik ebbe az általam végzett kutatás is, és számos példát láthatunk a különböző profilokkal kapcsolatos manipulációra, vagy a szerződtetéssel kapcsolatos eljárásokra amelyből kiderül, hogy hogy kiket választanak ki az adott posztokra. Aztán ott van még a szervezeti kultúra is, amely a szervezeten belüli informális struktúra. Ide tartoznak a különböző kapcsolatrendszerek, valamint magatartások, amelyeket kialakítanak egymással a szervezethez tartozó személyek. Ez is ellenséges a nővel szemben. A kutatásokon belül meghonosították a mikropolitika kifejezést, amely megpróbálja szemléltetni a kapcsolatrendszeret azon személyek között, amelyek hozzátartoznak egy adott struktúrához. Megpróbálják saját magukat védeni, ugyanakkor versengenek is egymással. A mikropolitika fogalmán belül beszélünk például arról, hogy a közösségi hálók milyen szerepet, milyen szerepet töltenek be, például az egymáshoz hasonló személyiségű vagy jellemzői személyek adott homoszociális minták alapján járnak el, és a nők számára nehéz ezen közösségekbe bekerülni, hiszen a presztízsel, hatalommal bíró posztok a férfiak kezében vannak. Továbbá a mikropolitikán belül megemlíthetjük a különböző kizáró, kirekesztő magatartásokat. Például a macsó magatartás vagy a diszkrimináció továbbra is jelen van az egyetemeken, és ez a fajta diszkrimináció ugyanakkor sokkal árnyaltabb, mint korábban az elvárások, illetve a nemeken alapuló értékelésekkel kapcsolatban ugye nem várják el a nőtől, hogy a közférában jól teljesítsen, és mivel kezdettől fogva megkérdőjelezik, ezért sokkal többet várnak el tőle, mint a férfiaktól. Számos nemzetközi tanulmány kiemeli azt, hogy kettős mércével értékelik a nőket, például azért, mert különböző kritériumokat használnak fel, attól függően, hogy kit kívánnak értékelni, vagy a szerzőtetéssel kapcsolatos kritériumokat azon személyhez igazítják, akit szerzőtetni akarnak. Tehát az eljárások, a kiválasztási eljárások nem egyértelműek, lehetővé teszik azt, hogy a pontozást vagy a kritériumokat az általunk kiválasztandó jelölthöz igazítsuk. És ez a helyzet is sújtja a nőket, hiszen a hatalom, harmadszor mondom, hogy a férfiak kezében van, és ezért ők nem tekintik a nőket velük egyenlőnek. Azért, mert eleve azt feltételezik, hogy kevesebb időt fordítanak, és kevesebb figyelmet a karrierjükre, és ez egyfajta ideológiai magyarázatot is szolgáltat a többi szinthez. Ugye említettem, hogy a nők részéről kevesebb elkötelezettséget feltételeznek, a pálya iránt, mert vannak ugye nemekkel kapcsolatos sztereotípiák, vannak jellemzők, amelyeket természetesnek tekintünk a férfiak vagy a nők esetében. Különböző munkát végeznek ugye a férfiak és a nők a nemek alapján való megosztottság miatt. A nők szeretnének legtöbb esetben nők, illetve anyák lenni, és ezzel együtt dolgozni mégis kisebb elkötelezettséget feltételeznek az ő részükről. Ezért az előrelépés esetén általában egy férfit választanak a nő helyett. A háztartásbeli tendők szintén a nők számára rendelkezésre álló időből jönnek, éppen ezért úgy gondolják gyakran a nőkről, hogy kevésbé elkötelezettek. A nők ugye szülnek, ennek ellenére a férfiak és a nők egyáltalán egy, egyaránt szülők lesztek, ugyanakkor ez a kategória apa vagy anya a pályafutás során nem jelenti ugyanazt. Ezzel szerettem volna felvázolni azt, hogy a nem egy többszintű jelenség, amely a nőnek egyfelől a társadalomban betöltött pozícióját érinti, valamint a munka, illetve a tudományos világban betöltött szerepét is befolyásolja. Az intézményi szintet nagyon nehéz megváltoztatni, a kulturális szintet is, amely igazolja azt, hogy miért a nőt választják, vagy miért nem a nőt választják, illetve miért a nő jelenti a problémát. Ugyanakkor a szervezeti szinten igenis beavatkozhatunk, olyan pályákat, olyan szakokat tervezve az egyetemen, amelyek kedveznek a nőknek. A kiválasztás során a kritériumokat is ki lehet igazítani, és el kell kerülni a közvetett, illetve közvetlen diszkriminációt. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ďakujem veľmi pekne. K tým záverom predpokladám, že sa dostaneme ešte aj v rámci našej uh, e, diskusie. Köszönöm szépen. Akkor most a végkövetkeztetésekhez jutunk, eh, és következik a vita, illetve az eszmecsere, szempont pont ez a lényeg, hogy eh, megvitassuk az elhangzottakat, hogy hogyan kívánunk ezen a területen eljárni, úgyhogy hadd adjam meg Péter Dröll úrnak a eh, szót, és akkor utána lesz lehetőségük arra, hogy kérdéseket tegyenek fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Amit eddig hallottunk, nagyon is egybevág a, a mi elemzésünkkel. Mindhárom előadó által elmondottak egybevágnak vele. És teljesen elképesztő volt ezeket a példákat hallani, amit a, a munka, az állásinterjú esetén is, amit mondott. És azt gondolom, hogy nagyon is helyes, hogy továbbra is ez sokkoljon minket, és lépjünk és szeretnék visszautalni arra, amit mondott arról a szenvedéről, hogy az onnantól kezdve, hogy megismerkedett a természettudományokkal, beleszeretett. És az első pillanattól kezdve beleszerettem az európai integrációs projektbe minden aspektusába és éppen ezért ennyire fontos nekem a nemek közötti egyenlőség is. És hogyha megnézzük a, ennek a kutatás innovációs dimenzióját, ami a társadalmaink számára és gazdaságaink számára rendkívül fontos, és amíg nem tudjuk ennek a teljes lehetőségét kiaknázni, ami itt Európában rendelkezésünkre áll, akkor nem végezzük jól a munkánkat. És a valóság az, hogy egy folyamatosan fennálló diszkrimináció és egyensúlytalanság áll fenn. A munkaanyagban található számok sajnos mind stimmelnek, és sajnos igazak, és egyet hadd tegyek hozzá. Azt mondta, hogy a PHD-zóknak 46%-a nő, és a 23%-a és a, 20 a vezető akadémikusoknak 20%-a nő, és 10% a rektoroknak csak 10%-a nő. És az ön ö, horvát példája, és pontosan a, beleillik ez az európai trendbe, hogy minden tizedik rektor egyedül nő, és nem több. Úgyhogy mit teszünk mi az Európai Unió részéről, mint Unió? tulajdonképpen egybecseng azzal, amit López asszony mondott, hogy először, először a nőket próbáljuk meg korrigálni, vagy megjavítani, ugye, mert hát, hogy ők ugye a problémák. Ők jelentik a problémát. És itt az ideje, hogy intézményi változásokat érjünk el. Úgyhogy a mi stratégiánk három dologból áll össze. Először is intézményi változásokat szeretnénk, majd rátérek a részletekre másodszor. A karrier aspektuson kell dolgozni, aminek az elemzését itt hallottuk. A harmadik egy olyan szempont, amelyet nem mindig fontolunk meg, hogy a nemi szempontokat figyelembe vevő kutatások legyenek. Térjünk vissza az intézményi változásokra. Ez arról szól, hogy eltávolítjuk a kulturális és intézményes akadályokat. Kulturálisok, kultúr, kulturális sztereotípiák, például a graffiti, e, erről hallottunk, intézményes, ugye? A, a, a szerződtetés, ez nagyon jó pont, és pont ez egy ténylegesen létező akadály, és pontosan az átláthatóság hiánya a szerződtetési folyamatban nagyon fontos eleme annak, hogy a nemek közötti egyenlőséget és egyensúlyt el tudjunk kérni, meg tudjunk teremteni. Arra kérjük az intézményeket és a tagállamokat, hogy biztosítsanak e, és készítsenek nemek közötti egyenlőségi terveket. És aztán ennek alapján kellenek intézkedéseket, lépéseket tenni, amelyeket aztán ellenőrizni kell, egy teljesen logikus folyamat. Van egy felmérés most Európában, illetve volt, és tudjuk, hogy az intézmények egyharmada rendelkezik nemi nem egy esélyegyenlőségi tervvel. Ez jó kezdő lépés, de még messze nem elegendő. Második dolog, hogy mit teszünk azért, hogy intézményi változásokat érjünk el, hát ez pénz kell, paripa és fegyver. Tehát éppen ezért ezeknek a terveknek a, az elkészítését támogatandó het, hét intézményt ö, támogatunk. Egy csepp a tengerben, de ezen intézmények számára nagyon fontos, hogy terjeszték a jó gyakorlatot, ami megint csak ö, fontos az ilyen projektek megvalósítása szempontjából és az előrelépés szempontjából. Végezetül a tudomány szereplőivel is beszélünk. Van egy szakpolitikai projektünk, az Európai Kutatási Térség neve, és a cél az, hogy a legtöbbet hozzuk ki az európai sokszínűségből, hogy a, a tudományos kutató ö, ö, térségek összekapcsolódjanak, és ennek egy nagyon fontos eleme a, nem, a nemi szempont, a nemek közötti egyenlőség. Alig két héttel ezelőtt egyhangúan fogadták el a tagországok egy úti tervet arra, annak érdekében, hogy ezt az európai kutatási térséget meg tudják valósítani. A nemi egyenlőségi tervek pedig ennek fontos részét képezik. Azt gondoljuk, hogy ennek fontos szerepe van a változásban, és a jelenlegi 35%-os arányon tudjunk javítani. Ugye ez a 35% azon intézményeket jelenti, akik rendelkeznek ilyen tervekkel. Aztán a döntéshozatalokra rátérve, tudjuk, hogy 18 tagállam rendelkezik kvótákkal, a, az alul képviselt nem számára célló kvóták. Ugye említette ön is, hogy van erre törvény, de hát a törvény az még csak írott malasz sokszor. És hiszen van az egyenlő díjazásra is törvény, de mégis meg lehet kerülni. Tehát látjuk azt, hogy, hogy ami működik, az az, hogy van egy, van törvényünk, ennek ehhez pénzügyi ösztönzőket adunk, és megfelelő stratégiákat is. Éppen ezért bátorítjuk a tagállamokat, segítjük ebben, és mi, mint finanszírozók lépünk fel, hiszen a Horizon 2020 gyönyörű programunk, aminek elég csinos költségvetése van, ezt használjuk fel arra, hogy karrieraspektusokat, karriert, karriert építést segítsünk női kutatók számára. Kiválasztottunk néhány projektet, a szak, szakértői ajánlások alapján hogyha a kollégák, az azonos szinten lévő kollégák egyformán jónak ítélnek meg két projektet, akkor annak a projektnek adunk pénzt, amelyik a nemek között kiegyensúlyozott egy képviseletet jelent. Ez egy nagyon fontos eszköz. Arra kérjük a társfinanszírozott projekteket, hogy legyen nemek közötti esélyegyelőségi terv, és figyeljenek oda ennek megvalósítására is, hiszen ez jó az összteljesítmény szempontjából. Még egy dolog a nemi szempontot figyelembe vevő kutatásról. Ugye itt arról beszélünk, hogy figyelembe vesszük a nemek közötti különbségeket. Hogyha mondjuk az időskori ellátásról beszélünk, automatizált vagy semmit, ha nem vesszük figyelembe a férfiak nők közötti különbséget, hogy kinek mire van szüksége, és hogy ők ki hogyan éli meg az autonomitását, akkor, akkor nem végeztük el jól a, a munkákat. Ez csak egy példa, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Aztán említette ön is az oktatás képzés kérdését nagyon fontos, hogy természettudományos ö, képzés legyen olyan, ami gyakorlatias. Lemör à la platnak hívjuk, tehát, hogy csinálva tanulunk, és arra bíztatjuk, bátorítjuk ezeket a projekteket, projektvezetőket, hogy itt is biztosítsák a nemek közti egyenlőséget, vegyék figyelembe a nemi aspektus. És végezetül szeretnék a vállalkozás fontosságára kitérni. A női tudósok nagyon kiváló üzletasszonyok tudnak lenni. Hogyha megnézzük az üzletasszonyok arányát, akkor ez még rosszabb, mint a, társ, a tudomány területén. Életre hívtunk egy projektet, aminek ugye az a lényege, hogy egy létre, egy nő létrehoz egy céget, vagy legalábbis társtulajdonos, legalább tíz alkalmazottja van, és valami kutatás igényes dolgot csinál, és valami hihetetlen ö, dolgokat értünk el, most megy, van folyamatban, és csodálatos példákat látunk olyan női kutatókra, akik betörnek a piacra az ötleteikkel, az álmaikkal. Úgyhogy összegzésképpen azt mondhatnám, hogy a lassú az előrehaladás, még többet kell tennünk, tehetünk is többet, és nagyon fontos a gazdaságunk és a társadalmaink számára, hogy igenis kiaknázzuk az ebben rejlő lehetőséget. Oda kell figyelnünk az intézményi változásokra, ezek alapvetőek, és nagyon nagyon is itt az ideje, hogy ezzel foglalkozzunk. Hiszen a luxemburgi elnökség, a következő elnökség, a nemek közötti egyenlőség az első júliusi informális tanácsülés napirendjére tűzte, és meg fogják vitatni, hogy hogyan tudják segíteni ezt az intézményi változást. Ezt nagyon, azt gondolom, hogy a jelentés szempontjából nagyon fontos lehet ennek a következtetései, és mi is nagyon szívesen hozzájárulunk a magunk részéről, hogyha ezt szükségesnek találják. És Jean Monnet szeretném idézni, az Európai Ság egyik alapító atyát, és most franciául idézem. Ne se fait sans les... Semmit nem lehet megtenni férfiak nélkül, semmit nem teszünk emberek nélkül. De femme. És mondhatta volna azt is, hogy Szenlej Farm az az nők nélkül. De semmi nem lesz tartós az intézmények nélkül. Úgyhogy az intézményi változást is meg kell oldani. Köszönöm. Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli pani poslankyňa Le Grip tu nie je, čiže by som nechala priestor... Pro... Nos, Le Grip asszony nincs itt velünk, az árnyék előadók úrnak szeretnak adom meg a szót, hogyha valaki szeretné kívánni. Damszila asszony, igen, itt van, és további neveket is fölvettem a GUE részéről, a zöldek részéről. Sebastian, tessék, öné a szó. Először az, a szocialisták részére adom meg a szót, köszönöm. Ahogy az elhangzott, felmérések és a legfrissebb statisztikák alapján egyetérthetünk abban, hogy a nők alulreprezentáltak gazdaság és társadalom fontos területein, kutatásban, döntéshozatalban, hatalmi erőközpontokban, illetve a különböző szakmák vezető posztjaiban vannak. Több ezer fiatal nő van, aki szenvedélyesen érez a tudomány iránt, de elrettentik őket az imént bemutatott akadályok. Tanulmányok mutatják, hogy túlságosan keves, kevés nő választ tudományos karriert, természettudományos karriert. A nők alul reprezentáltak, aggasztóan ö, a közkutatásban, a mérnöki pályákon, és ahogy az elhangzott, valóban van egy üvegplafon, amely hátráltatja a nők szakmai előrelépését, főleg a tudományos területeken. Tekintve arra, hogy milyen fontos a kutatás, a, te, a, a, a tudomány az európai politika minden spektrumában, és hogy ez mekkora problémát okoz a társadalomban, és korábbinál is nagyobb szükségünk van a tudományra, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen stratégiát kellene alkalmaznunk ön szerint, mármint ami az oktatási politikát illeti, és hogyan próbáljunk meg együttműködni a tagállamokkal annak érdekében, hogy támogassuk a nőket, hogy igenis legyen tudományos karrierjük. Köszönöm. Ďakujem veľmi pekne, čiže nech sa páči. Köszönöm szépen. Ki az, aki szeretne reagálni a vendégeink közül? Parancsoljanak. It's a great question for um, the... Nagyszerű kérdés ez, de hogy hogyan tudunk változást elérni az oktatással. Ennek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a jövőt meg tudjuk változtatni a legfontosabb lépés az, hogy tegyünk arról, hogy a lehető legkorábbi, legifjabb korban elkezdődjön, hogy ez gyakorlatias jellegű legyen, és hogy a tanárok is tudatában legyenek, és kezeljék az, az ott elteremben, az órákon ezt a fiúk-lányok közti különbséget és láthatunk, ha bemegyünk egy iskolába, hogy, hogy nem nagyon képesek a tanárok ezt a különbséget kezelni különböző korcsoportokban. És megpróbáljuk, megpróbálunk dialógust teremteni a lányokkal, és úgy gondoljuk, hogy ha jobban figyelnének a, a tanárok és az oktatásért felelők, akkor sokkal jobban el lehetne élni az, hogy mindenkinek meghallják a hangját, és mindenkit támogassunk és biztassunk. No, I can only, thank you, I can only... Nos, ezzel csak egyetérteni tudok, és a tanárképzés fontosságát szeretném hangsúlyozni. Nagyon klassz moduljaink vannak, a tanárképzés területén, és szerintem nagyon fontos figyelembe venni ezeket a sztereotípiákat, amelyek olyan területeken is jelen vannak, ahol nem is gondolnánk. Kiderül, hogy a lányok elvesztik az önbizalmukat, a, akár filozófia területén is, egy, egy bizonyos uh, idő, um, egyfajta korban elvesztik a bizalmukat, vagy az önbizalmukat. Ha, tehát még a, még a, a humántárgyak tárgyak és a társadalomtudományok területén is ugyanígy jelentkezik ez a jelenség. Csak kiegészítésképpen tudom mondani saját tapasztalatom alapján, amelyet Szlovákiában szereztem, hogy számos iskolában Le Mans Alapat nevű projekt elkezdődött. A gyermekek, a diákok sokkal inkább motiváltak voltak, hogy olyan tantárgyakat tanuljanak, amelyek iránt általában nem érdeklődnek. Természetesen az oktatás módja rendkívül érdekes, a nők is, a lányok számára is vonzó lehet akár a matematika vagy a kémia, akár érdekesnek is tarthatják az a tagállamok közötti eszmecsere is nagyon érdekes lehet. Most pedig szeretném megadni a szót egy további árnyék jelentéstevőnek. Vagyina asszony következik. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt, amit eddig hallhattunk. E, ezt Regyához e, szeretnék egy kérdést e, intézni az egyetemekkel kapcsolatban, ugyanis pont az imént olvastam egy konferenciát róla, amelyet Margarita Szala kutató adott, és amikor említette, hogy az első kutató munkájába fogott, a főnöke azt mondta, hogy egy egyszerű témát kell, hogy kapjon, hiszen ő nő. Szeretném tudni, hogy az egyetemi szférában miért tartják magától értetődőnek azt, hogy egy nő kevésbé elkötelezett vagy kevésbé képes. Te, aki az egyetemen dolgozol, szeretném, hogy kifejtsd egy kicsit azt, hogy ezt hogyan éritek ott meg, és egyáltalán miért tekintik ezt ott magától értetődőnek. Nos, ahogy említettem, nem csak az egyetemen, hanem általában magában a társadalomban is számos sztereotípia létezik, és emiatt a nők vagy a férfiak esetében vannak bizonyos természetes képességek. Általában azt feltételezzük, hogy bizonyos feladatok, vagy elvégzése, vagy bizonyos pályák iránt a férfiak jobban elkötelezettek, vagy jobban megfelelnek egy adott pályának. És a nők esetében is ez mondható el. Nincs a férfiak és a nők esetében például egyenlőség, ami az otthoni szerepeket, a családon belüli szerepet, a gondozást illeti, és hogy ez hogyan jelenik meg az egyetemeken. Nos, azon férfiak, akik az egyetemen dolgoznak, úgy gondolják, hogy a nő annak ellenére, hogy szeretné a pály- szeretne a pályafutásának is élni, ezt egyfajta második szintként kezeli, hiszen mindig fontosabbnak fogja tartani a családot, és második helyen fontos számára csak a pályafutás pályafutás, míg a férfiak, noha nősek vagy gyermekeik vannak, vagy akár idősebb személyeket is gondoznak, számukra mindig a pályafutás áll az első helyen, és ezt követően jön csak a család. Én, ami a saját tapasztalatomat illeti, fiatalok fiatal vagyok ugyan, de ezt azért érzem a mindennapokban, tapasztalom, és látom a kollégáim esetében is, akik valamivel idősebbek, már gyermekeik vannak, és az ő esetükben ez egyértelmű, vagy például az interjúm során, a felvételim során, amikor a doktorira készültem, szintén szembesültem ilyen kérdésekkel. Ha valaki gyermeket vállal, akkor lefékez a pályafutása, de nem csak azért, mert gyermeket vállal, hanem azért, mert kevesebb konferenciát ad, és ezt követően kevésbé hívják meg előadásokat tartani, vagy egy kongresszus megszervezése már a háttérbe kerül, általában másokat bíznak meg ilyen feladatokkal, mert eleve feltételezik róluk, hogy kevesebb idejük van, de nem fogják soha megkérdezni tőlük, hogy felvállalják ezt a felelősséget, vagy sem, illetve hogy akarnak-e ilyen feladatokat is ellátni, vagy sem. A sztereotípiákból kiindulva továbbra is úgy gondolják, hogy a nő kevésbé elkötelezett az akadémiai pályája iránt. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči pán poslanec Sebastia. Köszönöm szépen, Sebastia úr. Köszönöm. Nagyon érdekesnek találtam mindazt, ami elhangzott a meghallgatás során, ugyanakkor szeretném jelezni, hogy a második előadóval nem értek egyet, amikor azt mondta, hogy nem várhatjuk el azt, hogy a férfiak hajtsák végre ezt a változást, hogy ők vigyék ezt végbe, mert azt hiszem, hogy bizonyos férfiaktól ezt el lehet várni. Az egész társadalomnak részt kell vállalnia ebben nem eh, várhatjuk el azt, hogy a nők hódítsák meg ezt a férfiaknak elkülönített hatalmat, eh, hanem a férfiaknak is szerepet kell vállalniuk. Ugyanis eh, van egyfajta egyértelmű előítélet a férfiakkal szemben is, például a legutóbbi aspektus, amiről hallhattuk, én a közelmúltban lettem apa, és senki sem feltételezte, hogy nekem is szükségem van időre, hogy amit a kislányommal töltsek. És amikor egy kollégával beszéltem, és azt mondta, hogy ne, és azt mondtam neki, hogy nem szeretnék ennyi nyilvános feladatot ellátni, senki sem feltételezte azt, hogy én szeretnék a gyermekemmel lenni, mert gondolták, hogy úgyis az édesanyjával lesz. Ez a téma nagyon fontos, és nagyon érdekesnek tartom, ezért kértem a frakciómtól, hogy én lessek az árnyékjelentéstevő. A legutóbbi előadóval egyetértek abban, hogy ezeket a kvótákat meg kell követelnünk. A kvóta ugyanis nem egy cél önmagában, hanem egy eszköz. Ezért szeretném, hogyha egy kicsit konkrétabban kifejteni azt, hogy ezt a kvóta politikát hogyan tudnánk kidolgozni, mi lehet ebben az intézmények szerepe, nem pedig az egyetemeket illeti, Említette, hogy a filozófiát, illetve a területek közti megosztást. Én filozófiát tanultam az egyetemen, és a legutolsó évig sem volt köztünk nő. Ő volt az első nő hallgató a szakon, ugyanakkor modern táncra, kortás táncra is jártam az egyetemen, és ott én voltam az egyetlen férfi. Tehát ezek a standardok, ezek ugye továbbra is léteznek. Burkhaszotban élek, és ott van a Valenciai Egyetemnek a társadalomtudományi társadalomtudományi szaka, és azt kell mondjam, hogy valóban van egy probléma, amikor az, arról beszélünk, hogy a különböző szintekig el kell jutniuk a nőknek. Sokszor, amikor a nők elvégezték már a tanulmányaikat, megpróbálnak a magánszférában elhelyezkedni. És ilyenkor az egyetem gyakorlatilag egyfajta menedék változik, ugyanis például a vegyipari vállalatok amelyek Valenciában exporttal foglalkoztak, szisztematikusan nem szerződtettek nőket, még akkor is, hogyha tisztában voltak azzal, hogy jobb a képzettségük, mint a férfiaknak. Ezért szeretném tudni, hogy vajon a vállalatok esetében is előre léphetünk-e? Hiszen vannak nők, akik a magánszférában szeretnének elhelyezkedni, nem feltétlenül a, a közszférában. Tudom, hogy ez nagyon sok kérdés, amelyet felvetettem, de valóban fontosnak tartom ezeket. Zahvaljujem se na pitanju. Evo ja mogu odgovoriti barem na jedno, a vezano za ovu moju rečenicu što sam... Kad se hát a kérdés... Neće prepustiti. A kérdéseket köszönöm, amelyeket feltettek. Úgy gondolom, hogy a tudomány rendszerében a férfiak helye eléggé fix, és nincsenek sajnos jó tapasztalataim azzal kapcsolatban, hogy egy férfi mondjuk átadta volna pozícióját egy nőnek azért, mert a nő nagyon jól végzi a munkáját. Lehet, hogy ez egy kicsit személyes eh, tapasztalat, de hát eh, ez a helyzet. Azt viszont el tudom mondani, hogy az egyetemekkel kapcsolatban a tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor egy nőnek sikerül mondjuk eh, dékenne, vagy rektorrá válnia, akkor ugye a helyetteseket is meg kell választani, és mondjuk a DK helyettesi posztra, ha van egy nő és egy férfi, a tudományok doktora, a hölgy és egy férfi, akinek master fokozata van, akkor a vezetőposztot betöltő hölgy az alacsonyabb végzettségű férfit fogja választani, tehát még a nőknek is oda kell figyelni arra, hogy a kritériumokat, a kritériumokat figyeljék, hogy a képzettség, vagy hogy mi a legfontosabb. A tanulmányi fokozat, vagy talán egy másik kérdés, és így tovább. Tehát van ilyen példa is egyébként. A kérdés második részére talán valaki más tudna válaszolni? Um, <clears throat> yes, for the quota. Igen, ami a kvótákat illeti. Ez egy érdekes dilemma, és azt hiszem igaza van abban, hogy uh, jobban meg kell vizsgálni ezt, hiszen igenis szükség lehet rájuk, és lehet egy eszköz az, hogy elérjünk egy bizonyos célt, főleg amikor nagyobb szervezetekről, intézményekről beszélünk. Mert néha valóban szükség van rájuk azért, hogy E, bizonyos léptékben tudjunk minőséget és e, változatosságot elérni. De még mindig él bennem az az állam, az a vágy, hogy, hogy az ember megkaphat egy állást, és nem kell, hogy felmerüljön benne, hogy á, csak azért, mert nő vagyok, vagy egy kvóta miatt, holott nem is kéne ott lennem. Tehát azt gondolom az a fontos, hogy, hogy a, ezeket a kvótákat hogyan alkalmazzák a cégek. És a mi dolgunk az, hogy, hogy mi mit kezdünk e, ezzel, hogy útmutatót nyújtsunk rá, hogy ez a gyakorlatban hogy tud működni és kinézni, úgy, hogy még a kvóta mellett is a megfelelő ember kerüljön a megfelelő ö, állásba, azzal együtt is, hogy igenis szükség van a, a diverzitásra, hiszen ez e, nagyon klasszul elő tudja segíteni a csapatmunkát, akár társadalmi szinten, és minden szervezetben így kellene működni. És a kvóták segíthetnek ezt a az egészet ebbe az irányba ö, ma kimozdítani. Szeretném, ha ez nem így lenne, de tudom, hogy ez egy állam. Minden esetre jó kérdés, köszönöm. No, creo que no voy a responder, sino voy a... Azt hiszem, nem fogok válaszolni, hanem inkább folytatnám a magánszférával kapcsolatos eszmefuttatását. Valóban a nők ma jobb jegyeket szereznek az egyetemeken, egyébként más fokozatokat is szereznek, éppen ezért jobban képzettek, ugyanakkor kevésbé szerződtetik őket, és kevésbé jutnak az egyetemen a felső szintekre, például a doktorit végzők között kevesebb a nő, alacsonyabb az arányuk a férfiakhoz képest. Ez pedig sokkal drasztikusabb a magánszférában. Ahogy az imént említettem azt, hogy a szerződtetési folyamat az egyetemeken általában eléggé homályos és kevéssé átlátható. A szakmai tapasztalatomra tudok utalni a humán erőforrások terén. Az egyetemen ez, ha kevéssé átlátható, akkor a magánszférában még kevésbé. Két évig dolgoztam egy ideiglenes egy szerződéssel egy vállalatnál, és napi szinten gyakorlatilag úgy telt a munkám, és emiatt nem dolgozom már ebben a szférában. Vártam a hívásokat, és konkrét jelölteket kerestek. Lehet, hogy egyértelműbb lett volna, hogyha jelzik például számomra, hogy milyen személyeket akartak szerződtetni, mert akkor rögtön tudtuk volna, hogy kit keresnek de lehet, hogy kaptunk például egy férfitől vagy egy nőtől az önéletrajzot, szólhatták, mondhattak volna ilyenkor azt, hogy teljesen mindegy jó a férfi és a nő önéletrajza is, de a nő úgyis terve esik, tehát semmit nem ér így az önéletrajza. Yeah, on the question of, of quote... Igen, a kvóták kérdésére vel kapcsolatban a saját tapasztalatunkat tudom megosztani. Kvótát állítottunk fel a szakértői csoport számára, ugye aki bizottságnak a tanácsokat 50-50 százalékban. Azelőtt is találkozt, igyekeztünk, de, de szüksége volt a kvótára, és ugyanerre a kvótára, ugyanígy kvótára van szükség az értékelő bizottságokba 60-40 arányban, és fontos, hogy E, ezek világosak legyenek, egyszerűek legyenek, és ezt ötvözzük, hogyha a nemzeti szinten láttuk e, nemzeti szinten, hogy ezeket a kvótákat e, különböző ösztöndőkkel és olyan pénzügyi támogatással kombinálták a tagországok, tehát maga a törvény egyszerűen nem elég. És láttunk tanulmányokat, akár a korrupcióval kapcsolatban is van rá törvény, de önmagában még nem elegendő. A tolmács elnézést kér, nincsen bejövő hang. Elnézést kérünk, van egy kis technikai problémánk a tolmácsolással. Nos. Az volt a kérdés, hogy valóban szükségük van-e a kvótákra, vagy hogyan lehetne hatással lenni a helyzetre? Tényleg a kvótákra van szükség? A mi tapasztalatunk az, hogy mindig, és nem tudom, hogy ez a lobbikkal függ össze, ugye vannak lobbik, erő, ez hatalomról szól és befolyásról. A mi tapasztalatunk az, hogy mindig vannak érvek, mi szerint, hogy ennek a hogy ez egy férfi, hogy nincs olyan jó profilja, vagy nem biztos benne, hogy tud is, tudja hozni azt, amit ígér. Tehát nem működik még olajozottan a rendszer. Tehát ez úgy megakasztja a szokásos ügymenetet. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon következetesnek kell lenni. Igen. Ö, és ugye most már hallottuk azt, hogy a férfiak mit gondolnak arról, amikor amikor azt a szót meghallják, hogy kvóta, és akkor most megadom még más tevőknek is a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, már csak egy pár dolgot szeretnék mondani. Úgy gondolom, hogy jelentős különbségek vannak az egyes országok között, és látunk bizonyos fejlődést is, evolúciót, ha úgy tetszik. Ugye López asszony Spanyolországról, Portugáliáról beszélt. Lehet, hogy a nőket nem érdekli, a, nem akarnak az egyeteme végezni Csehországban, 60% az egyetemi hallgatóknak nő. Tehát ez azt jelenti, hogy igenis tehetségesek a nők, motiváltak a nők, és igenis akarnak diplomát szerezni. Diplomás emberek szeretnének lenni. De aztán a 20-as éveikben járva valami megváltozik, és átmennek egy kicsit anyaszerepbe, ami korlátozza őket. Ugyanakkor ez egy privilégium is. Úgy gondolom, hogy meg kell találni a módját annak, hogy támogassuk a nőket, hogy képesek legyünk folytatni, és hogy folytathassák a tudományos és egyetemi karrierjüket, akár tudományos területen, vagy máshol is szeretném meg, megköszönni Dröll úrnak. Úgy gondolom, hogy a bizottság tényleg igyekszik gyakorlati eszközt találni arra, hogy elősegítse a nők részvételét az egyetemek vezetésében, kutatócsoportokban, stb. A hozott példákat értem, és látom, hogy hogyan gondolkodik, hogy miért, ezek, miért választották ezeket a kvótákat a, a projektek esetén, ezen versenyek esetén, teljesen egyértelmű. Gyakorlati és, ha, gyakorlati és hatékony módszer, ez úgy vélem. És talán szükséges is ezen a területen. Nálunk Csehországban az egyetemek elkezdtek intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy a női professzorok, illetve női hallgatók, akik egyben édesanyák is, lehetőségük legyen le- lehetőségük legyen a gyermekükről gondoskodni intézményesen. Tehát igenis lehet őket támogatni azzal, hogy pénzügyi segítséget nyújtunk, vagy a gyermekek ellátását megoldjuk, és így segítjük ezeknek a nőknek az akadémiai, illetve a tudományos karrierjét. És az egyetemeken a kvóták nem lehetségesek az akadémiai szabadság miatt, hiszen az egyetemek a rektorokat és a tanárokat maguk választják meg, maguk nevezik ki. Amire viszont lehet befolyásunk, és amit meg tudunk változtatni, az országok, kormányok, azok az emberek, azok a személyek, akik vezetőtestületekben ülnek, igazgatótanácsban, ezeken a területen, megvan a lehetőség arra, hogy női akadémikusokat, női ö, szereplőket is beemeljünk ezekbe a testületekbe, a vezető testületekbe, legyen az egyetem vagy valamilyen tudományos testület, hogy nagyon szépen köszönöm és értékelem a hozzáállását. Just one thing to add to that is I think um, Két dolgot szeretnék hozzátenni, amit említett, hogy szükséges támogatni a nőket, főleg akkor, amikor gyerekeik vannak, hogy igenis folytassák, ne hagyják abba. Hiszen jó pár egyetemmel van, rendelkezik nőkkel a különböző karokon, de az, hogy meddig maradnak ezeken a helyeken, az már más kérdés. Az egyik javaslat, amit letettünk az asztalra, letettem, az, hogy nézzük, ne hívjuk szülési szabadságnak vagy anyasági szabadságnak, hanem mondjuk azt, hogy, hogy szülői szabadság, mert, mert mindegy, hogy ki, ki az, aki azzal a gyerkőccel otthon marad, és nézzük családi szempontból, szülői szempontból, és akkor így egy egy, így lehet igazán egyenlőségről beszélni, és így fognak létrejönni a családok. természetesen ez fontos a nők szerepe, de ez jó látni, hogy visszavezethető. Az előző kérdése is láttuk, hogy még nők és férfiak között is fontos, hogy egy, egyenlő helyzet alakuljon ki, és többször fordult elő az, hogy a nők valahogy kikopnak a, a karrierjükből, pontosan azért, mert egyszerűen előbb-utóbb választaniuk kell. Pour conclure. Logrip asszony zárásra megkapja a szót. Merci, merci Madame la Présidente. Euh, tout d'abord, euh, je Köszönöm, elnök asszony. Először is Rosenberg asszony elnézés kérdését szeretném még egyszer továbbítani a női szakbizottságnak, ő ugye az előadó, nagyon szenvedélyes eszmecsere volt ez, e, és a saját elnézéskérésemet is szeretném most itt kifejezni, mert nem tudta meghallgatni az összes előadást. Egy másik parlamenti szakbizottságban kellett e, dolgoznom, úgyhogy most e, érdekes helyzetben vagyok, konklúzióját kell megfogalmaznom egy olyan eszmecserének, amelyen nem tudtam részt venni. Hát ez egy érdekes akrobatika lesz, de a meghallgatás videóját én is láttam. Az önök javaslatai azt hiszem pozitívak, meghallgattuk itt a diagnosztikát, a nagyon-nagyon konkrét és pontos leírást és bátorított mindez bennünket a munkánkban. Nagyon-nagyon gyorsan, csak három szóban arról, hogy miről szól ez a jelentés, amelyről szavazunk majd. Rosenberg asszony, ugye az ezért felelős képviselő. Munkaanyagot egyébként már körbeküldött a kollégáknak. Ez eszmecsere tárgya az árnyék előadók és Rosenberg asszony között, hogy az árnyék előadókkal a többi frakcióban együttműködik és az biztos, hogy az elkövetkezendő hetekben majd az egész szakbizottság erről eszmét cserél, a bizalom, az oktatás és az, hogy meglegyen az akarat, nagyon-nagyon precíz, konkrét és ambiciózus módon kell eljárnunk, hogy legyen jövőképünk, de lássuk azt is, hogy most, itt és most mit tehetünk, tehát a közeljövőben is, mi az, amit meg tudunk tenni a helyzet javítása érdekében, és akkor erre a három szóra építve el tudjuk érni, hogy a nők bízzanak önmagunkban. Ugye a statisztikák is mutatják, hogy a kislányok önbizalma hogyan csökken, ugye a statisztikákból ez látszik, ahogy nőnek fel. Hát igen, elvileg ahogy növekszünk, egyre bölcsebbek vagyunk, de mégis rengeteg sztereotípia van ezen a téren, nagyon sok akadály, nagyon sok fék merül fel, és nagyon sok teher nyomja a vállunkat, egyre nőnek ezek a terhek, és aztán az önbizalom egyre csökken, a fiatal nők önbizalma is egyre csökken, kevésbé bíznak saját magunkban, és azt is mondanám, hogy kevésbé bíznak a vállalatok vezetőiben, a civil társadalom képviselőiben, mindenkiben, aki döntéshozó pozícióban van. Pedig ez a női energia, ez elég hihetetlen, hát lehet látni, hogy a fiatal nők, ez a fiatal kislány is milyen lelkes, és a fiatal nők mennyire jól képzettek, magas végzettségűek, nagyon ö, nagy százalékban részt vesznek az egyetemi képzésben, tehát kiválóak. Ö, az is elhangzott azért, hogy még nincsenek elegen és ez a jelentésben is megfogalmazódik, hogy a tudományos képzésben remélhetőleg nő az ő arányuk, de a nőknek is tehát bizalmat kell adni, és el kell érni, hogy a nőknek is saját magukban meglegyen a bizalmuk, és hogy a szülőknek is meglegyen az annyi önbizalma, hogy az oktatási rendszerben vagy a tanárokkal szemben tudják bátorítani a gyereküket, kell még ehhez az a fajta tudás is, a technológia ismerete, és így tovább, amelynek a segítségével a kliséken és a sztereotípiákon túl lehet lépni. Hiszen ez a mostani kor jellege, ilyen a helyzet, ne, ne hagyjuk, hogy egy bizonyos irányba formálják valakinek a személyiségét attól függően, hogy fiú vagy lány és teljesen mindegy, hogy valaki édesanyja vagy édesapa, fontos az, hogy a gyerekeinek, fiúknak és lányoknak is ugyanolyan lehetőségeket biztosítson, és ugyanúgy támogassa őket, és hogy az iskolákban legyenek meg a tankönyvektől az audiovizuális eszközökig azok, az esz- azok a lehetőségek, az internet, és így tovább, amelyek minden gyereknek elérhetőek. Ugye hát most a fiúk és lányok is látják ezeket az eszközöket, használják ezeket, és ezek formálják egyébként a fiatalokat is, tehát én azt mondanám, hogy egyfajta multimodális oktatást lehetne használni, és tényleg mondom még egyszer, az előítéleteket, a sztereotípiákat félretenni, és azért küzdeni, hogy mindenki egyenlő módon tanulhasson. De tényleg muszáj az is, hogy meglegyen a bátorsága a politikai, a gazdasági szereplőknek, és így tovább, és magunknak is, európai parlamenti képviselőknek is meg kell, hogy legyen a bátorságunk, hogy ezt magunkra vállaljuk ezt a szerepet, és ezért az ügyért dolgozzunk, a jelentésben megfogalmazzuk a javaslatainkat, és nagyon precízek és pontosak legyünk, hogy milyen intézkedések legyenek. Hát miért ne beszéljünk pozitív diszkriminációról például? Egyéb jogalkotási intézkedésekről is beszélhetünk, hát ezt majd meglátjuk. Ez a politikai frakciók közötti eszmecsere tárgya lesz, de konkrét intézkedéseket, precíz intézkedéseket lehet javasolni, amelyek a akaratot, szándékosságot igényelek meg. Nyilván a Nőjogi Bizottságban a jogokról is, az esélyegyenlőségről, az igazságosságról is, egyensúlyról, harmóniáról is szó van. Ez az a társadalmi egyensúly, a társadalmi harmónia, amit meg kell, hogy teremtsünk és hogy tudatosodjon mindenkiben, hogy a társadalomban megvan ez az aspektus is, tehát hogy a női, rengeteg női energia, női potenciál rejlik még itt, amit nem használtak ki, nem aknáztunk ki. És kellenek ilyen példák, amelyek aztán ösztönözhetik a tudományos képzést, és így tovább, tehát hogy valóban a társadalmunk jövőbeli képét így tudjuk formálni. A kutatás, a tudomány, az egyetemi munka, az, hogy hozzájárulunk a társadalomhoz, ebben a világban ez lehetővé válhasson mindenki számára, és ezt mutassuk meg a gyerekeinknek, tehát ebbe az irányba haladjunk. Nos, az én frakcióm, de azt hiszem, hogy a többi árnyék előadó is egyetért velünk, hogy bízunk Rosenberg asszonyban, és az általa végzett munkában, és ezeket a javaslatokat meg fogjuk fogalmazni. A bizalom, az oktatás és a határozott bátorság, aktivizmus, ezeket a szavakat, kulcsszavakat nem fogjuk elfelejteni. Nagyon-nagyon hosszan beszéltem, befejezem, de még egy utolsó dolog, igen, a labirintus metaforája nagyon tetszett nekem, az üvegplafonról beszélünk, de a labirintus az metaforája nagyon is érthető, jól tükrözi a társadalmunkat. Azt hiszem, hogy előfordul, hogy nagyon találó ez a labirintus kifejezés, ami komolyan aggasztó. Köszönöm. Ďakujem veľmi pekne. Ešte by sa dalo dlho hovoriť o tejto téme, lebo je veľmi... Köszönöm szépen. Erről a témáról még nagyon sokat tudnánk beszélni valóban. Csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy 15 16 júniusban fogunk még erről az, a jelentésről beszélni, addig még akár az árnyék előadók szintjén is lehet erről szót ejteni. Szeretne, szeretnének a meghívott előadóink hozzászólni esetleg? Zárásképpen? Igen, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy szólhattam erről a témáról. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, és azt hiszem, hogyha együtt dolgozunk, összefogunk, akkor igenis el tudunk érni valamit. És megmondom őszintén, nekem is nagyon tetszik az üvegplafon képe, hiszen ha belegondolunk, az, az üveg az töréke nagyon könnyen törik. Tehát, hogyha összefogunk, akkor nagyon sok mindent el tudunk érni, és ezt meg úgy tudjuk megtenni, hogy az apró dolgokkal is nagyon messzire jutunk. Tudom, hogy mindegyünknek személyes tapasztalata van hosszú évekre visszamenőleg. Köszönöm szépen. Zahvaljujem svima na pozornom slušanju. Također je ovo kupljanje jako dobro, jel trebamo svi zajedno se potruditi i razbiti te nevidljive... Nos, köszönöm, mondja az elnök asszony. Igen, valóban együtt kell, hogy küzdjünk, ezeket az akadályokat, láthatatlan és látható akadályokat csak együtt tudjuk leküzdeni. Tudato, az, hogy tudatosítjuk a különbségeket a nők és férfiak helyzetek között, ez segít majd bennünket abban, hogy ezeket a különbségeket meg tudjuk szüntetni. Megköszönöm valamennyi előadónknak. Csak azt szeretném hozzátenni, hogy köszönöm az észrevételeket és szeretnének ösztönözni benneteket, akik ezzel a kérdéskörrel foglalkoztok, hogy folytassátok a munkát. A nők helyzete természetesen a vállalkozásokon belül és az egyetemen is javul, de még nagyon sok a teendő, úgyhogy csak biztatni tudok mindenkit, hogy folytassa ez irányban a munkát. Köszönöm. I think we have... Úgy gondolom, hogy Európában megvan a lehetőség, és megvan a hagyomány arra, hogy ebben a témában vezető szerepet tudjunk játszani. Sok jó gyakorlatra tudunk építeni, nagyon sok tehetségre tudunk ala, alapozni, nagyon sok jó modell áll előttünk. Tehát azt gondolom, hogy együtt meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen a tisztelt vendégeinknek is ezeket a nagyon hasznos hozzászólásokat. Most pedig Záborská asszonynak adnám meg a szót, hogy ismertesse az Európai Parlament jelentését a férfiak és a nők közti esélyegyenlőség és egyelő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló Európai Parlament és talán irá, tanácsi irányelv alkalmazásáról szóló jelentést. Tut, eh, tusz. Mindenek előtt szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, azért, hogy hozzájárult ehhez a jelentéshez. Jelenleg 169 módosító született, amely a szöveget javítani kívánja. A 2006-os irányelv reformjára vonatkozóan amely a férfiak és a nők közötti esélyegyelőség és egyelő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szól. A módosítók áttekintése után én meggyőződtem arról, hogy mindenki nagyon aktívan részt kíván venni ebben a munkában, és engedjék meg nekem, hogy néhány megjegyzést fűzzek ezekhez a módosítókhoz. A módosítók legnagyobb részét három nagy kategóriába tudnám sorolni. Először is vannak olyan módosítók, amelyeknek az a célja, hogy pontosítsák a szöveget. Vannak itt nyelvtanilag pontosító módosítók, de vannak olyanok is, amelyek jogilag kívánják pontosítani a szöveget. Aztán egy második csoport kiegészítő intézkedéseket javasol, amelyeknek köszönhetően hatékonyabbá válna az alkalmazás, tehát az esélyegyelőség és az egyelő bánásmód elvének megvalósítása. Szeretném megköszönni az összes javaslatot. Szerepel itt olyan is, hogy a munkaadók vonatkozzanak szankciók azokra a munkadokra, akik nem tartják tiszteletben az esélyegyelőséget és az egyelő bánásmód elvét. Volt egy olyan javaslat is, hogy jobb hozzáférést biztosítsanak az igazságszolgáltatáshoz, tehát legyen jogsegély, ami elérhető, illetve a szakszervezetek és a civil szervezetek, illetve helyi önkormányzatok, szervek legyenek aktívabbak. Nagyon nagy lelkesedéssel olvastam, azt a javaslatot is, hogy legyen európai év, amely a férfiak és nők közötti bérolló elleni küzdelem éve. Én személy szerint azt gondolom, hogy ezzel többet kellene foglalkoznunk, a közvélemény figyelmét sokkal jobban fel kellene hívni erre a témára. Az utolsó kategória, a harmadik kategória pedig azokat a módosítókat jelenti, amelyeket én nagyon ambiciózusnak neveznék ezek a módosítók megpróbálják azonosítani a nők és férfiak közötti egyenlőség hiányának az okait. Legyenek ezek társadalmi okok, vagy bármilyen más okok, amelyek ehhez az egyenlőtlenséghez hozzájárulnak. Például mit megemlítik a nők elleni erőszakot, a szülői szabadság különbségét, illetve a diszkriminációt, amelyet a fogyatékkal élők vagy különleges igényekkel élő személyek szenvednek el. Nincsen semmi kétségem afelől, hogy nagyon érdekes eszmecserét tudnánk folytatni valamennyi témában. Azt viszont el kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit megijedek, amikor arra gondolok, hogy hogyan tudnám ezeket beépíteni a jelentésbe, hiszen egy fő cél felé kellene, hogy haladjon ez a jelentés. Tehát ezeknek a módosítóknak az esetében kétszer is meg kellene gondolni, hogy mit kezdünk velük. Ha valaki úgy gondolja, hogy az érintett módosító túlmegy az érintett irányelv keretein, akkor legyen szíves vonja vissza nagy megtiszteltetés, hogy önökkel együtt dolgozhatom a kompromisszumos módosítókon. Nyitott vagyok minden javaslat előtt, mert őszintén úgy gondolom, hogy végül valóban olyan szöveget tudunk majd elérni, amelyet az összes politikai frakció támogatni tud. Együtt nagyon határozott és erős üzenetet tudunk küldeni. A munkaterületén a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség nem tolerálható. Ez elfogadhatatlan. Köszönöm. Köszönöm, képviselőasszony. Most pedig átadom a szót a többi képviselőnek, aki szólni kíván. Deli asszony az első, Karima Deli. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Mint árnyék előadó, azt mondanám Záborszka asszonynak először is, hogy nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a munkát, nagyon köszönöm azt, hogy újra a napirendre tűztük ezt a híres, hírhet 2006-os irányelvet, és köszönöm, hogy ennyire aprólékos munkát végez, mert tényleg az ördög a részletekben rejlik, hogy az irányelv összes apró részletét, aspektusát megvizsgáljuk és ehhez nagyon um, nagy határozottság kell. A Nőjogi Bizottság nem maradhat csak egy Nőjogi Bizottság, aki egymás után fogadja el a jelentéseket, és kész. Tehát nem maradhat ez a jelentés a fiókban, és aztán uh, nem történik vele semmi. Nem. Most ez a jelentés számomra valóban azt jelenti, hogy követeljük a tagállamoktól az átültetést, a teljes átültetést, mert eddig elégtelen, amit elvégeztek. Ez, ez a mi feladatunk, hogy elmondhassuk, hogy nem maradhat meg a status quo, nem maradhatnak változatlanul a dolgok, és ez sürgős. A második dolog, is erre ön is utalt, de hát én nem értem, hát 2015-ben vagyunk, és még mindig a jogtalan, indokolatlan bérollóról beszélünk. Hát én emlékszem a nagymamámra, a déd nagymamámra, azok olyan generációkra, akik nem élnek már, és még mindig megvan a bérolló. Hát hány évnyi jogszabályozás után vagyunk itt, hát milyen projekteket hajtottak végre, és még mindig milyen előrehaladás van? Hát a 16,2%-os különbség az szerintem óriási. Tehát a nők a munkaerőpiacon a szegregáció, a vertikális szegregáció áldozatai, de a horizontális szegregációé is. És ezt látják a fizetésükben is, de például, és ön is utal erre, tudom, hogy önnek is a szívéhez közel áll ez a küzdelem, és erről beszéltünk is, de a másik dolog ugye a nyugdíj kiszámítása, és ez sem elhanyagolható. Tehát annak ellenére, és hát én ugye mindig azt mondom, hogy igen, igen, tanulmányokat kell kérni, a jó gyakorlatokat összegyűjteni, és az adatokat összegyűjteni, és itt, tehát ezek jó kezdeményezések, amelyek jó irányba mutatnak. Mert ugye nyilván adatok nélkül nem tudjuk megmutatni az állam és kormányfőknek, hiszen ugye az állam és kormányfők kezében van a megoldás kulcsa, tehát nem, tudják, nem tudjuk nekik megmutatni, hogy mi történik, tényszerűen mi történik, a nők diszkriminációja milyen. És volt néhány módosító, amelyben én ezt láttam, hogy most már be kell avatkozni, tehát ki kell lépni a szokásos megfogalmazásból, félre kell tenni a sztereotípiákat, és így tovább. Eh, hagyjuk fél, eh, hagyjunk fel ezzel a megközelítésre, hogy vannak bizonyos ágazatok, ahol a nők dolgoznak, másútt a férfiak, és így tovább. A tudományos kultúrához való hozzáférés, és egyébként ez ma igaz, ez igaz, ez egy kemény kihívás a nők számára azért, mert ilyen a tudományos kultúra. Nem csak az számít, hogy ki eh, milyen iskolából jön, hanem az iskolán kívüli tevékenységek, szakkörök már eleve elkezdi befolyásolni, hogy ki hova juthat. Itt is be kell avatkozni. És sokan, én azt nem tartom elfogadhatónak, hogy valaki a neme vagy a nem váltása miatt diszkriminációt szenvedhessen el. És arra is, ahhoz is ragaszkodnék, hogy a nők esetében az adatok mutatják, hogy a nők ma nem csak nők, hanem ezen kívül, ugye egyrészt a munkahelyükön teljesítenek, másrészt édesanyák, másrészt foglalkoznak a gyerekekkel, és ez rengeteg munka, tehát ez, ez még egy plusz munka, amelyet ők elvégeznek, és ezt sehol senki nem veszi figyelembe, nem ö, számítják be a ö, nyugdíjba sem. Ez egész egyszerűen döbbenetes, nem? A mutatók között azért ez ott van, a társadalmi jólét mutatói, gazdasági mutatói ezt mind beszámolják, de a nők ezért nem kapnak semmifajta fizetséget akik gondoskodnak az, az idősekről, a gyerekekről, és így tovább. Aztán a nők juttatásai. Tehát ugye nagyon fontos a nők szerepe a társadalomban, nagyon sok háztartás van, amely egész egyszerűen nem tudna megmaradni anélkül, hogy a nő ne dolgozzon. És a szülői szabadságot is ugye, hogy a nőknek adják ki, hogyha nem dolgoznak a nők, akkor gyakorlatilag a háztartás bevételében akkor a luk keletkezik, akkor a hiány keletkezik, hogy nehézségekbe ütközhet a család fenntartása. Én már elmondtam, de elmondom még egyszer, hogy a fizetésen belüli, fizetése kapcsolatos diszkriminációt meg kell szüntetni. Nem lehetséges az, hogy két pozíciónak ugyanaz a megnevezése, ugyanaz a munkaköri leírás, az egyiket férfi tölti be, a másikat nő, és különbözik a fizetés. Ez elfogadhatatlan, és ugyanolyan értékű munkát végez valaki, de hát persze, ugye nagyon-nagyon könnyű megváltoztatni a pozíció megnevezését esetleg azért, hogy aztán egy nőnek kevesebbet fizethessenek, és ez sokszor előfordul bizonyos vállalkozásokban, hogy hát írják egy kicsit a megnevezést, és akkor az azt a posztot betöltő nő kevesebb fizetést kap. Ma tehát nagyon-nagyon szigorú kritériumokat kellene meghatározni, ilyenekre van szükség, amelyek alapján a különböző pozíciókat össze lehet hasonlítani. Tehát valamilyen útmutatásra vagy klasszifikációra van szükség, amelynek alapján semlegesen össze lehet ezt hasonlítani. Minden tagállamban be kell vezetni ezt az összehasonlítási rendszert, hogy pontosan lehessen azonosítani, hogy milyen fajta diszkriminációról van szó, közvetett vagy közvetlen diszkrimináció legyen-e az és valóban ahhoz, hogy, le, hogy meg tudjuk szüntetni a bérollót, ez komoly előny lenne. Tehát átláthatóvá kell tenni a fizetéseket. A bizottság már egyébként 2014-ben javasolt intézkedéseket a, az akkori javaslataiban, ugye a fizetésekről való tájékoztatás és így tovább, amelyeket most újra megtett, de Zaborszka asszony is emlékeztetett bennünket erre, hogy ugye fontos a szankciók csomagja, és ezek pénzügyi szankciók legyenek. Egész egyszerűen nyomást kell gyakorolni a vállalatokra, hogy tartsák tiszteletben az esélyegyelőséget, az egyelő bánásmód elvét a fizetés szempontjából is. Én még a közlekedési bizottságban is dolgozom, és egyébként a légi közlekedési társaságok például, mondjuk, hogyha nem felelnek meg a feltételeknek, akkor ugye a fekete listára kerülnek, akkor aztán megkettőzik az erőfeszítéseiket, sőt, meg négyszerezik, hogy lekerüljenek a fekete listáról. Hát akkor tessék, legyen egy fekete lista vállalkozásokról, amelyek nem tartják tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét, és lássuk, hogy melyek azok a cégek, ahol a nők és férfiak egyenlősége nem feltétel. Ezzel befejezem, ezzel az utolsó gondolattal. Záborszka asszony, nagyon tetszik nekem az a szerep, amit ön elképzel a civil szervezetek, a szociális partnerek számára, de én még akár tovább is mennék ennél. Ugyanis nagyon fontos a nemzeti szervek szerepe az egyelő bánásmód megvalósításában, hiszen az meg kell vizsgálni a, függet, a magánvállalkozók pénzügyi helyzetét, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, és rengeteg más dolgot, ami benne is van a jelentésben. És végül, elnök azt mondja, igen, befejezem, mert látom, hogy jelzi, hogy túl sokat beszélek, de hát nagyon belelkesültem, a szívemhez közel áll ez a téma. Hadd mondjam el még egyszer, hogy ez a mi felelősségünk, és nekünk példamutatóan kell eljárnunk. Nagyon világosan kell fogalmaznunk. Nem lehet itt egy, vagy majd két év, vagy majd három év múlva lépni. Nem. Nincs több idő, ma kell lépni, tehát azt kell kérni a bizottságtól, hogy tessék fixelni a naptárt, a pontos időbeosztást és a pontos intézkedéseket, mert én nem szeretném, hogyha megint ugyanaz lenne, mint először, hogy sok szó elhangzik, és aztán nem történik semmi. Ez a megbízás, ugye Juncker úr is elmondta, hogy ez az új bizottság cselekszik, hát akkor tessék, most majd meglátjuk, hogy mit tesznek az esélyegyelőség tekintetében. Ez az utolsó esély. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Berder asszonynak adom át a szót very much. Köszönöm szépen. És uh, igazából egy részét már elmondták előttem annak, amit én szerettem volna mondani, de szeretném először is megköszönni Zavorszka asszonynak a munkáját. Három fontos dolgot, és az, amit én, illetve az aldebeli kollégáink szeretnénk kiemelni a módosítóinkban azt gondolom, könnyű ezt megnézni, és a, megvonni a vállunkat, és azt mondani, hogy na már megint. Hiszen amikor először munkát kaptam, akkor 50 eurót kaptam, 15 kap, eurót kaptam egy órára, ő, ő pedig, a férfi kollégám pedig sokkal többet. Tehát ez, erre, ez megint az örökzöld történet. Tehát, és fontosnak tartjuk, hogy konstruktív javaslatokat, konkrét javaslatokat is letegyünk. Tehát itt nem panasznapot akarunk csak tartani, tehát figyeljünk arra, hogy igyekezzünk konstruktívak lenni, és erre törekedtünk a módosítunkban. A nemzeti egye, esélyegyenlőségi testületeknek képesnek kell lenniük arra, hogy ezeket a témákat a munkavégzés területén a napirendjükre tűzzék, és ezekkel foglalkozzanak. És ez nagyon fontos ebben az átdolgozott változatban. És itt nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között. Svédországban és az Egyesült Királyságban ezek a testületeknek jogosítványa van, és ez nagyon fontos. Pénzük és jogosítványuk van, mások Németország és Olaszországban kevésbé hatékonyak. A mi módosítónknak az a célja, hogy ezeknek a testületeknek meglegyen az illetékességi köre, képzett személyzete és költségvetése azért, hogy ezeket a célokat elérjék, és politikai garanciákat kell biztosítani a kormányok részéről a, a munkájukhoz hiszen a, megfelelően működő testületek nagyon is hozzájárulhatnak a vonatkozó jogszabályok megvalósításához. A nagy cégek auditja egy nagyon nagy falat és nagyon fontos kérdés. Ez újra és újra előkerül, és az átláthatóság gond csapódik le az egész. Úgy gondoljuk, hogy a tőzsd az Európai Uniós tagállamok a KKV kivételével a tőzsdén jegyzett cégeknek nek kötelező auditon kellene átesni, hogy átvilágítsuk őket a nemek közti bérolló tekintetében. Az, hogy önkéntesen vállalnak egyfajta kódexet e tekintetben, az nem elégséges, hiszen csak öt cég hozott nyilvánosságra jelentést három év után, hogy önkéntesen vállalták annak, annak ellenére, hogy 2011-ben 270 cég vállalta ezt. Na most a, a bérollóra visszatérve. Tudjuk, hogy ez is ö, problémás kérdés, és harmadrészt tudjuk azt, hogy változásokat látunk az egy-két-három pilléres nyugdíjrendszer ö, tekintetében nagyon nagy eltérések vannak, hogy milyen nyugdíjhoz jutnak a nők, és ezek milyen nyugellátást biztosítanak és milyen, nyug, milyen különbségek vannak férfiak és nők nyugdíja között. És úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak figyelmemmel kell követnie az egyes nyugdíjpillérek közötti eltolódást és mozgást. Aztán nagyon fontos az, hogy milyen munkaerőpiac intézkedéseket hozunk a, a védtelenek megvédésére, például a, szexuális zaklatás is általában a nőket érinti. És itt alapvető törvényi szabályoknak kell lenniük, ugyanúgy, mint nekünk az Egyesült Királyságban, hogy igenis lépjünk fel a diszkrimináció ellen, tudjuk, hogy ez létezik, a nők inkább visszavonulnak, és nem érzik az erőt magukban és maguk mögött, ahhoz, hogy ilyen is kiálljanak magukért és a sarkukra álljanak. Tehát muszáj olyan struktúrát biztosítani és életre hívni, ami ezt lehetővé teszik. Én azt gondolom, hogy nagyjából lefettem azt, ami, amiben kitértünk a módosítóinkban, és akkor megadom a szót a kollégának. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megjegyezni, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban a következőképpen elemezzük a helyzetet. Végeredményben át kell szövegezni majd ezt az irányelvet. Minden bizonyal számos jogalkotási kérdést kell majd megvitatni a tagállamok, illetve az Európai Unió szintjén, amelynek köszönhetően javulhat a munkahelyeken is az esélyegyenlőség. Már vannak hatályos jogszabályok, amelyek jók és védik a nőket. Ezáltal azonban eh, itt azonban egy központi fontosságú problémáról van szó. És a mi bizottságunk véleményünk szerint nagyon fontos munkát végezhetne, hogyha rátapintana a probléma lényegére. Vagyis arra, hogy nagyon sok esetben a jogszabályok nem alkalmazása az esélyegyenlőség kérdéskörében az európai intézményeknek köszönhetően valósul meg a trojka, illetve az Európai Bizottság is ösztönzik ezt a nem alkalmazást. Ugyanis itt egy óriási ellentmondás húzódik meg a között, amit tartalmaznak a jogszabályok, valamint a makrogazdasági körülmények között, amelyeket ugye az intézmények erőltetnek a tagállamokra. Úgy tűnik, mintha nem akarnánk meglátni azt, ami nagyon is egyértelmű. Éppen ezért előterjesztettünk módosító indítványokat, amelyek összességében véve egyetértenek a Záborszka asszony által elkészített jelentés mögötti filozófiával, ugyanakkor három-négy fontos dolgot szeretnénk felvetni. Például, ami a kollektív szerződéseket illeti. Úgy gondoljuk, hogy a kollektív szerződések nagyon komoly támadások célpontjává váltak. Elég, ha megnézzük azt, hogy a 2015-ös növekedésről az Európai Bizottság milyen jelentést készített, és azt várják el a tagállamoktól, hogy tegyék a kollektív szerződéseket rugalmasabbá, illetve csökkentsék ezen szerződések számát, holott ez pontosan egy olyan eszköz, ez az egyik legfontosabb eszköz, amely által védhető az esélyegyenlőség, akkor mégis hogyan lehet, hogy az Európai Bizottság mond valamit, és annak az ellenkezőjét teszi? úgyhogy ezt mindenképpen meg kellene említeni. Itt tulajdonképpen a leghátrányosabb helyzetű munkavállalókról van szó, akiket védelemben kell részesíteni. Számunkra ez egy nagyon fontos kérdés. És természetesen vannak költségvetési vonatkozású kérdések, az intézmények, az állami intézmények milyen forrásokkal rendelkeznek. Itt ugye beszélünk az igazságszolgáltatásról egyfelől, másfelől pedig az ellenőrzésekről. Természetesen igaz, hogy itt is, ha megnézzük, hogy mi a helyzet, mi a valóság, amikor ugye azt várjuk el a tagállamoktól, hogy a közigazgatásban kurtításokat hajtsanak végre, ugyanakkor nem lehet a minimális feltételeket sem biztosítani a munkavégzés céljából, akkor természetesen az ellenőrzéseket sem tudjuk szavatolni. A munkanélküliség egyre nagyobb méreteket ölt, és nem a munkavállalók fognak tiltakozni, hiszen tudjuk, hogy a munka még sérülékenyebb helyzetbe hozza a, az embereket. Hogyha egy alkalommal látogatunk el az adott országba, akkor nyilván nem lehet felmérni a helyzetet, ehhez több alkalomra van szükség és még akkor is, hogyha a jogszabályoknak a vállalatok eleget tesznek, akkor is diszkriminálják a nőket. Nyilván a kollégák is tudják, hogy nagyon sok gyár, üzem vagy egyéb vállalat, ahova ellátogatunk, tisztában van azzal, hogy a nők a legalacsonyabb munkakörökben dolgoznak. Hogyha oda megyünk, egyszer ellátogatunk, akkor látjuk, hogy ott dolgoznak, ugyanakkor ha velük beszélünk, akkor azt kell lássuk, hogy nagyfokú rugalmasságot várnak el tőlük, és olyan feladatokat is végeznek, amelyek nem az ő munkaköri leírásuknak felelnek meg. Egyértelmű tehát, hogy nem fogjuk megérteni a helyzetet, hogyha nem veszük górcső alá közelről ezeket a vállalatokat. Fel kell hívni a figyelmet, a kérdés fontosságára, de sok esetben a vállalatok számára nyereségesebb, hogyha alacsonyabb munkakörben dolgoztatják a nőket. Azt kell azonban elérnünk, hogy ne legyen jövedelmező a jogszabályok megsértése a vállalkozások számára. Ugyanis, hogyha ez a vállalatoknak megéri, akkor továbbra is meg fogják sérteni a jogszabályokat, nem tesznek majd eleget ezeknek. És egy másik kérdés, amelyet hangsúlyoztunk, az az, hogy a munkavállalók, a munkavállaló nők kiszolgáltatott helyzetben vannak a munkáltatóval szemben, és a vállalatoknak kell ellenőrizniük azt, vagy bebizonyítaniuk azt, hogy nem diszkriminálják a nőket, illetve nem szegik meg a jogszabályokat. Még valamire szerettem volna kitérni. Zaborszka asszony említette a család és a családélet és a munka összeegyeztethetőségét. Ez egy fontos innováció, amelyet bevezet ez az irányelv, de itt is egy ellentmondás húzódik meg az Európai Unió részéről, ugyanis azt láthatjuk, hogy a munkaidő egyre hosszabb lesz, a munkaidő rugalmassága is, és ezt nehéz összeegyeztetni azzal, hogy össze akarjuk egyeztetni a családi életet a munkavállalással. Nem lehet mindent megvalósítani, nem lehet egy célra törekedni, és ugyanakkor annak az ellenkezőjére is. Éppen ezért felelősséget kell vállalnia annak, akit megillet ez a politikai felelősség. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odovzdám slovo pani poslankyni Šojdrovej. Köszönöm szépen, és akkor Sardaván asszonynak adom meg a szót. Kolléka. Megköszönöm Anna Zaborszkának a munkát, gratulálok is hozzá. És azt mondanám, hogy akkor is, hogyha 169 módosító indítvány már megvan, én azért eh, nehezen tudnék bármit is hozzáfűzni, mert szerintem az önjelentése eléggé teljes elég átfolyó. Én egy, átfogó. Én egy módosítót készítettem, amely egy lényegi problémáról szól a nők esetében. Ez pedig a munkavilágába való visszatérés. Ugyanis hátrányokat szenvednek el a fizetés esetében, hátrányos helyzetben vannak a nyugdíjaknál azért, mert az ő professzionális, az ő szakmai karrierjük a természetes szerepüknek esik áldozatul, úgymond az anyasságnak esik áldozatul idézőjelben, hátrányosan befolyásolja ez a szakmai eh, pályafutásukat, tehát hogyha a jövedelmi helyzetre gondolunk, ha ezt szeretnénk javítani, akkor javítsuk a munkába való visszatérés lehetőségét. Tehát például becsüljük meg a szülési szabadságot, az anyaságot. Ez szerintem nagyon fontos. És számomra ez az egyik legfontosabb dolog. Köszönöm. Köszönöm, és mielőtt megadom Záborszka asszonynak a szót, megkérdezem, hogy a bizottság képviseletében kíván-e valaki szólni. Úgy látom, hogy nem. Akkor eh, Zaborszka asszony kap szót, zár szóra összefoglalásként. Ďakujem veľmi pekne za príspevky všetkých eh, mojich kolegyň a za... Köszönöm szépen a hozzászólásokat a kollégák részéről. Nagyon köszönöm ezeket, nagyon érdekes volt meghallgatni az elhangzottakat. A társadalom részéről, ha nincsen törekvés a helyzet megváltoztatására, akkor, akkor hozhatunk akár 20 új irányelvet, akkor is, akkor sem fog változni a helyzet, és továbbra is ugyanazzal nézünk szembe és küzdünk meg. Éppen ezért kérek mindenkit arra, hogy az elkövetkezendő években a fizetés egyenlőségre koncentráljunk. A civil társadalom figyelmét fel kell hívni arra, hogy létezik ez a probléma, és meg vagyok róla győződve, hogy nagyon sokan nincsenek is tudatában ennek. Ezért is fontos, hogy a nők jobban képzettek legyenek, jobban iskolázottabbak legyenek, és jobban tudatában legyenek annak, hogy, hogy azonos képzettségi szint esetén azonos díjazásról beszél a szabály. Talán, ha jobban képzettek a nők, jobban, jobb pozíciókat töltenek be, akkor magától is megoldódik a, a helyzet, de önmagában szabályokkal nem tudjuk megoldani. De természetesen a, a nők jobb képzésért, végzettségéért is ki kell állnunk. Deli asszony tett egy nagyon érdekes észrevételt, nevezetesen, hogy a, a nők munkája, mint anyaként végzett munkáját nem számítják be a GDP-be, és így adódnak a bérezésbeli különbségek. Erről már, arról már beszéltem múltkor is, hogy az különbség az első szülési szabadság után kezdődik, hiszen ezt a, talá, a társadalom nem tekint valami értékes dolognak, hanem valamiféle hátránynak, egy handicapnek, amivel a nő indul. A szankciókkal kapcsolatban nagyon sok vita folyt, már 2006-ban is, és Bauer Edit jelentése is foglalkozott a bérolóval de azt gondolom, hogy realistáknak kell lennünk a szankciókkal kapcsolatban. Ma határozatot hoztunk a szülési szabadsággal kapcsolatban. Ma, ma szavaztunk róla. Erre azért volt szükség, mert 5-6 évvel ezelőtt a parlament túlságosan ambiciózusan járt el. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha változásokat szeretnénk látni az irányelvben, akkor, akkor a tanácsra is számítanunk kell. De ha irreális követelésekkel állunk elő, akkor padhelyzet fog előállni, és Deli asszony álma elgondolása nem fog megvalósulni. és a nők helyzete nem fog javulni. Nagyon szeretném, és ebben számítok az együttműködésükre, hogy ez az átdolgozás valóban a lehető legnagyobb többséggel menjen át a plenáris ülésen, és bízom benne, és a, az előadókkal folytatott megbeszélések során is azt gondolom, alapján én azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk a, nyitott vagyok a módosítókra, de azt gondolom, hogy két lábbal kell állnunk a földön, és egy egységes álláspontot kell képviselnünk nekünk, mint Európai Parlamentnek. Erre kell törekednünk. az előkészítés során, a szövegelőkészítés során a bizottság mellett állunk, de ennek olyannak kell lenni, amely a tanács számára is elfogadható lesz. És végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki módosítót nyújtott be, és így segítette a munkámat együttműködésével. Elnök asszony, köszönöm szépen, Zaborszka asszony, ez volt a utolsó napirendi, polég, napirendi pontunk, kedves kollégánk, június 15-16-án lesz a következő ülésünk, addig pedig jó munkát kívánok, és remélem, hogy jól fog alakulni a, a jelentés. Holnap reggel pedig 9 órakor találkozunk.